Kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. Annak érdekében, hogy megkezdhessük ma délutáni ülésünket. Először is szeretném, hogyha a következő napirend tervezetet figyelembe vennék. Nem tudom, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen, akkor a napirendnek megfelelően fogunk eljárni. A legutóbbi ülésünk, a december második ülésünk jegyzőkönyve rendelkezésre áll, és hogyha senkinek nincsen ezzel kapcsolatban észrevétele a holnapi ülésünk vége előtt, akkor ezeket a jegyzőkönyveket jóváhagyottnak tekintjük. Szeretnék Önöknek néhány kérdést, témát bejelenteni, még mielőtt megkezdjük a napi rend tartalmának megvizsgálását. Fanny Sterroy úr jelentése a zöld könyvről, melynek témája a kohéziós politika, nagyon sok módosító indítványt kapott, ezért Fanny Sterroy úr még több időt kért tőlünk annak érdekében, hogy a kompromisszumos indítványokat kidolgozhassa. Így módon tehát a szavazásra februárban fog sor kerülni a következő ülésünkön. Miután megvalósult a konzultáció a koordinátorokkal a különböző frakciókból, egyetértettem azzal, hogy szakbizottságunk támogassa azt a szóbeli kérdést, amelyhez vita is fog kapcsolódni, mégpedig arról a cselekvési tervről, amely a városi mobilitással foglalkozik. Ezt az Európai Bizottság készítette, de annak alkalmazása késedelmet szenved. Így módon ezt a vitát múlt héten, hétfőn Strasbourgban lefolytattuk, és nevünkben, a szakbizottság nevében Bobby úr szólalt fel, és ő nagyon szorosan figyelemmel kíséri ezt a témát. Ezt a közlekedési bizottsággal készítettük elő. Ezen kívül pedig szeretném, ha figyelembe vennének egyes javaslatokat, amelyeket a koordinátorok maguk tettek, annak érdekében, hogy jelentéstevőket nevezzünk egyes témákban. Az alapokról szóló általános rendeletnél García Pérez asszonyt javasolta a szocialista frakció. A következő jelentés pedig az Európai Régiófejlesztési Alap, itt a néppárt Angela Kasszót javasolta. Van egy véleményünk, a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak, ez pedig az Európai Szociális Alap reformjáról szól. Itt a szocialista frakció Madeira asszonyt javasolta. És a következő vélemény pedig a Gazdasági Bizottság számára készül, mégpedig a gazdaság fellendítési csomagról. Itt a szocialista frakció Kirilov urat javasolja. Kérdésem, hogy ezeket a kinevezéseket ratifikálhatjuk-e? Nagyszerű. Másrésztről pedig szerettem volna önöknek elmondani, hogy kollégánk Filip Petru úr kinevezést kapott a román parlamentbe. Gratulálunk neki. És őt pedig szakbizottságunkban Alexandru Nefari úr fogja helyettesíteni. Ez azonban némi formális rendbeli problémát okoz, ugyanis Filip úr készített egy véleményt, erről holnap fogunk szavazni. Ahogyan önök is tudják, a plenáris elé nem kerülhet olyan jelentés, amelyet egy olyan kolléga készített, aki már nem tagja az Európai Parlamentnek. Úgyhogy azt kérném a néppártól, hogy tájékoztassanak arról, hogy a jelentést Nassare úr fogja átvenni, vagy Van Nistelrooy úr, Fanny Steroy úr szót is kért pontosan ezzel kapcsolatban, parancsoljon. Eh, e-, Valóban, a román eh, szenátusba beválasztották a kollégát, és a jelentést eh, szeretnénk átvenni ezt a jelentést. Nagyszerű, hát akkor ezt figyelembe vesszük, és ennek megfelelően fogunk eljárni, illetve ahogyan azt a szabályzatunk is előírja. Térjünk akkor rá a következő napi rendi pontra. Ennek kapcsán szeretném köszönteni körünkben Csunek urat, aki miniszterelnök helyettes, a tanács képviseletében, illetve a regionális fejlesztési miniszter. Tájékoztatni fog minket arról, hogy a cseh elnökségnek melyek a prioritásai. És hasonló módon szeretném köszönteni Danuta Hübner asszony, a regionális politikáért felelős biztost, aki pedig ma délután a bizottság legutóbbi, legfrissebb javaslatairól fog tájékoztatni minket, ez, ezek a gazdasági válsághoz kapcsolódnak, illetve nagyon sok köze van ezen témának a strukturális alapok kezeléséhez, illetve a kohéziós alapok kezeléséhez. Még mielőtt őket meghallgatjuk, szeretnék tájékoztatni önöket arról, hogy ez a vita az Európai Parlament által üzembe helyezett rendszeren keresztül interneten és továbbításra kerül. Így módon valamennyi Európai Uniós állampolgár meghallgathatja ezt a vitát. Nagy örömmel fogadjuk ezt a tényt egyébként, ezt a körülményt. Azt hiszem, hogy szakbizottságunk képviselőinek igen nagy megtiszteltetés, hogy ez lesz az egyik első, vagy talán az első olyan szakbizottság itt a parlamentben, amely ezt a módszert kipróbálhatja, ennek pedig az a célja, hogy az Európai Parlamentet, a közösségi intézményeket közelebb vigye az európai állampolgárokhoz. Ami pedig a miniszterelnök helyettes úr, illetve a biztosasszony megjelenését illeti, szeretnék rámutatni arra, de erről biztosan már információt kaptak, hogy a bizottság és a tanács az Európai Parlament együttműködését kérték. Annak érdekében, hogy hagyjuk jóvá a lehetőleg hamarabb, azokat az intézkedéseket, melyeknek célja a gazdasági, az Európai Uniós gazdasági fellendülés megvalósítása. Ami pedig a mi parlamenti munkánk területét illeti, a strukturális, illetve kohéziós alapokat, az alapok a lehető leghamarabb elkerülhetnek a tagállamokhoz, így módon tőkeinjekciót valósíthatnak meg a piacon, és munkahelyeket teremthetnek. A cél, amelyet a koordinátoroknak is fel fogok vetni ma délután a rendkívüli koordinátori ülésen, a cél, amit egyébként már továbbítottunk az a jelentések, jelentéstevőknek is, a cél az, hogy egy rendkívüli ülésen, itt szakbizottságunkban, március 9-én jóvá hagyhassuk ezeket a jelentéseket annak érdekében, hogy javaslatainkat az elnökök értekezlete, amennyiben lehetséges a márciusi plenárison, illetve ha nem sikerül, akkor az áprilisi plenárison napirendre tűzzük. A ma délutáni koordinátori ülésen el fogunk gondolkozni arról, hogy hogyan tudunk ezen folyamat felgyorsításához hozzájárulni. És szeretném ezt kiemelni, hogy ugyanakkor viszont hatásköreinknek minden szempontból megkívánunk felelni. Holnap erre a kérdésre még visszatérünk, a koordinátorok ülése után. Most pedig szeretném megkérni a miniszterelnök helyettes urat, hogy tájékoztasson minket a tanács cselnökségének prioritásairól. Köszönöm szépen. Dobrý den, vážený pane předsedo. Paní... Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselők, mindenkit szeretnék üdvözölni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önökhöz ma délután szólhatok, és felvázolhatom azt, hogy a cseh soros elnökség milyen megközelítést alkalmaz a kohéziós politikával kapcsolatosan. Két dolgot szeretnénk ma megtenni. Először is a fő prioritásokat röviden áttekinteném, és ezt követően ismertetném a célkitűzéseinket a kohéziós politikára vonatkozó rendelet módosításaival kapcsolatos munkánkkal kapcsolatosan. Franciaországgal és Svédországgal közösen egy közös 18 hónapos napirendet dolgoztunk ki, és ennek a közös napirendnek a keretében határoztuk meg a célkitűzéseinket. Hármas, három prioritást kell megemlítenem. Egyrészt tovább kívánjuk folytatni 2013-on túl is a kohéziós politikával kapcsolatos tárgyalásokat, nagyon intenzív vitákra számítunk, és várjuk az Európai Parlament hozzájárulását is ebben a vitában nagy érdeklődéssel. A cseh elnökség ezen kívül azt is tervezi, hogy aktív szerepet játszon a kohéziós politika programjainak zökkenőmentes megvalósítása terén 2007 és 2013 között, és szeretnénk hozzájárulni a 2006-os programok sikeres lezárásához. Ami az információk és a bevált gyakorlat megosztását illeti, nagyon fontos, hogy visszajelzéseket gyűjtsünk, kapjunk, annak érdekében, hogy a megvalósítási folyamatot egyszerűsíteni tudjuk. A második prioritás a nyilvános vita folytatása a területi politika területén, ez már megkezdődött. Néhány fontos munkát már a tanács a francia soros elnökség keretében megkezdett és elvégzett. Szeretnék ugyanezt a lendületet megőrizni, és a politikával kapcsolatos vitát tovább folytatni, annak érdekében, hogy az intézmények és más partnerek minél jobban megértsék egymást. Végezetül, de nem utolsó sorban a harmadik prioritás az elnökségünknek az, hogy változatlanul elkötelezettek legyünk a területi napirend agendából fakadó feladatok mellett, a kartában foglaltak mellett folytatjuk az előző miniszteri tanácson, különösen Marseille-ben elfogadott célok megvalósítását. A programunk keretében az cseh elnökség meg akar felelni az elnökségtől elvárt minden feladatnak, és különösen e, komoly hangsúlyt helyezünk a városok és a vidék közötti kapcsolatra. Egy miniszteri értekezlet e, tanácskozás keretében szeretnénk külön a városokkal foglalkozni, és e, a programunkban is szerepel ez Szeretnénk itt is a bevált gyakorlatok kicserélésére helyezni a hangsúlyt, különösen ami a városok belső fejlődését illeti. Különböző formális és informális esemény kapcsán kerülnek majd összpont, középpontba ezek a prioritások, amelyeket az elnökségünk szervez, és szeretném külön megemlíteni a regionális politikáért felelős miniszterek informális találkozóját, amire áprilisban április 23-án és 24-én Mariel Skalaznyéban kerül sor. Danuta Hübner asszony is jelen lesz az értekezlet mindkét napján, amely alkalommal bemutathatja a bizottság álláspontját a kohéziós politika jövőjét, illetően, illetve a területi kohézióval foglalkozó zöld könyvet is. A következő rendezvény a kohéziós politikával foglalkozó és a területi kohézióval foglalkozó konferencia lesz Prágában március 26-27-én. Emellett számos egyéb intézmény is szervez rendezvényeket, például a Régiók és a Városok Szövetsége Prágában március elején rendez majd egy konferenciát, és az Európai Városok szövetsége, szervezete is februárban. És most pedig szeretnék a jogalkotási munkánkról néhány szót szólni. A súlyos gazdasági és pénzügyi válságot számos fontos jogalkotási javaslattal igyekszünk kezelni. Az elnökségünk minden tőle telhetőt elkövet, annak érdekében, hogy ezt a munkát felgyorsítsa, miközben tiszteletben tartja a kölcsönös érdekeket. Mindannyian tudjuk, hogy az állampolgáraink nem tűrnek semmiféle indokolatlan késedelmet. Tavaly novemberben az Európai Gazdasági Felendülési Programmal kapcsolatosan a bizottság három fontos jogalkotási javaslatot terjesztett elő, ezek összefüggnek, egy csomagot képeznek, és a tanács is foglalkozott már ezekkel így egy csomagként. A javaslatok lényege, hogy egyszerűsítsük a strukturális intézkedésekkel kapcsolatos jelenlegi jogszabályokat, és meggyorsítsuk a strukturális intézkedések megvalósítását. Ez ösztönzőleg hat az unió számára és a tagállamok számára, hogy az EU forrásokat hatékonyabban és gyorsabban folyosítsák. A következtetéseiben a az Európai Tanács december 11-12. ülését követően támogatta ezeket az intézkedéseket, a következőt mondta. Felszólítom a parlamentet, a bizottságot és a tanácsot, hogy a megfelelő intézkedéseket mielőbb megtegye ami a jogalkotói, jogalkotási keretet illeti, tiszteletben tarva a, tartva a jelenlegi pénzügyi tervet és eljárásokat, amelyeket az intézmény közi megállapodás rögzít, és ezeket az intézkedéseket minél előbb valósítsa meg. A tanács erre a felszólításra nagyon gyorsan lépett, és minimális szintre csökkentette a különböző intervenciókat, ha bár egyes tagállamoknak eltérő véleménye volt. A tanács által bemutatott összes intézkedést végül is a bizottság is elfogadta, úgyhogy örömömre szolgál, hogy néhány bejelentést tehetek ma. Először is a tanács kész módosítani a parlament és tanács rendeletét módosítani a szociális alappal kapcsolatosan, és a jogosult költségeket is felvizsgálja a bizottság javaslata szerint. A tanács nem terjesztett be módosítást a bizottság javaslataira, és remélem, hogy ugyanez lesz a helyzet a parlament esetében is. A tanács és a bizottság kész a parlamenttel megvitatni mindezt, remélhetőleg egy minél előbbi megállapodás reményében, amelyben az Európai Regionális Fejlesztési Alappal kapcsolatos változások is szerepelnek, ami a beruházásokat illeti, az energia takarékos technológiákba, illetve a megújuló energiák felhasználása terén eh, háztartási célú felhasználásról beszélve. Eh, ez a két témakör nagyon fontos, különösen a mai helyzetben, amikor eh, Európában a gázellátás sok helyen leállt, az ilyen új technológiák a háztartási fűtés terén komoly megtakarításokat jelenthetnek. A tagállamok többsége egyet ért a ilyen jellegű, a bizottság által javasolt ilyen jellegű beruházásokkal a lakóházakban, ugyanakkor viszont ezek a költségek a strukturális alapok keretében nem finanszírozhatók, mint jogosult költségek kompromisszumként, a két vélemény közötti kompromisszumként az a döntés született, hogy egy küszöbb értéket alkalmazunk, ami 4 százalék az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vetítve. Miért módosítottunk azt azon a fogalmon, ami korábban szerepelt, mint alacsony költségvetésű háztartás? Nem rendelkezünk a szociális lakásokra vonatkozóan egységes definícióval Európában. És tekintettel a különböző helyzetekre az egyes tagállamokban az a javaslat született, hogy a jogosultságot a tagállamok állapíthatják meg. Az elnökség tisztában van az Európai Parlament által korábban elfogadott jelentésekkel, és különösen Andrián eh, úr eh, jelentését emelném ki, amit 2007 tavaszán fogadott el a parlament. A tanács által javasolt változások remélem megfelelnek az Európai Parlament elvárásainak is, ugyanis ez eh, nagyobb mértékben teszi hozzáférhetővé a lakóépületek esetében is az alaphoz való hozzáférést. Itt az összes alap esetében egységes szabályokra van szükség az elnökség és a bizottság egy egyszeri összegre vonatkozóan tett javaslatot. A bizottság által javasoltaknak megfelelően retroaktív visszamenő hatállyal, 2006. augusztusi hatállyal. És akkor most a legutóbbi rendeletre szeretnék még utalni, a kohéziós politikára vonatkozó rendeletre. A tanács kész a parlamenttel közösen hozzájárulni bizonyos jogi rendelkezések módosításához, ami a regionális fejlesztési alap, a kohéziós alap és a szociális alap pénzügyi kezelését, gazdálkodását illeti. Itt jó néhány technikai jellegű változásról van szó. Ezt gondolom önök is tudják, de a legfontosabb szempont az előleg kifizetések növekedése, 2009-ben is tagállam, az új tagállamok esetében 2%-ról 4%-ra emelkednek az előleg kifizetések, a régi tagállamok esetében pedig új kifizetés lesz ez, ami korábban nem szerepelt, és ez 2,5%-ot tesz majd ki az operatív programok fordított EU forrásokból. Az új projekteket remélhetőleg minél előbb be tudjuk indítani, azzal a céllal, hogy felgyorsítsuk a kifizetéseket és a kohéziós politika programjainak megvalósítását. A parlament remélem egyetért a bizottsággal és a tanácssal, és ilyeténképpen minél gyorsabban tudunk lépni. Az Európai Parlamenttel A mielőbbi megalapodás a jogalkotás kapcsán az egyik legfontosabb célkitűzése a cseh elnökségnek. És szeretném még személyes köszönetemet kifejteni, kifejezni a francia elnökségnek, amely igen hatékonyan működött az időgazdálkodás tekintetében, illetve a kompromisszumos szöveg megvitatá, szövegek megvitatásában. És hadd emeljem ki azt a segítséget, amit a bizottságtól is kaptunk, ugyanis mi ugyanazokat a célkitűzéseket akarjuk elérni az előbb említett három javaslat kapcsán, és a bizottság is úgy gondolom támogatni tudja az eredményeket, meg tudja erősíteni az tanácsban eddig elért eredményeket. Összefoglalásképpen néhány következtetést szeretnék megfogalmazni. A parlamentnek kell most lépnie, hogy minél gyorsabban elfogadja a jogalkotási javaslata kapcsolatos véleményét. Remélni a cseh elnökség, hogy erre mielőbb sor kerül, hogy ezeket a rendeleteket mindenféle késedelem nélkül el, minél előbb el tudjuk fogadni. Az elnökség a bizottsággal közösen kész és nyitott az önök által javasolt módosító indítványokat megvitatni, megvizsgálni. Én végezetül pedig még egy dolgot szeretnék említeni. Bizonyára tudják, hogy eh, én úgy döntöttem, hogy eh, leköszönök kormány eh, pozíciómról. Minden esetre biztosíthatom önöket a felől, hogy a folytonosság és az örkenőmentes átvétel meg fog történni civil Svoboda fog engem felváltani, illetve őt javasoltam a miniszterelnöknek, úgyhogy biztosíthatom, hogy a folytonosság meg lesz. Ez is az egyik fontos prioritása a cseh elnökségnek, tehát ez a váltás semmiféleképpen nem hat ki hátrányosan a munkánkra. Köszönöm szépen. Biztosak vagyunk abban, hogy ez így is lesz. És azt javasolnám önöknek, hogy most adjuk meg a szót a biztos asszonynak. Hübner asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm, hogy ismét itt lehetek december után sikerekben gazdag új évet szeretnék kívánni, és Csunek miniszterelnök helyettes úrnak is szeretném az iminti előadást megköszönni, és a cseh soros elnökséget is arra bíztatnám, hogy lépjen előre, haladjon előre a nagy, fontos területeken. És dolgozza ki a rendeletek módosításait a kohéziós politika területén. A lehetőséggel élve szeretném önöket röviden tájékoztatni a legfontosabb napirenden szereplő kérdésekről. A kohéziós politika, illetve a bizottság előtt szereplő nagy kérdések helyzetéről. Ahogyan önök is tudják, megkezdtük a 2007-13-as pénzügyi időszaknak a következő etapját, és a megfelelőség vizsgálatok értékelése készül éppen, ami a kohéziós politika fontos része. Eddig kétharmadban kaptuk meg a megfelelőségi értékelések adatait, ami nagyjából 80%-át fedi le a forrás elosztásnak. Reméljük, hogy a szok szakpolitikai gépezet valamennyi tagállamban zökenőmentesen működik majd. Számos projekt felhívásra, illetve kiírásra került sor, ezek folyamatban vannak, és jó minőségben megvalósulnak megfelelő vezetés mellett, illetve a megfelelőségi körülmények fennállása mellett. Általánosságban hatékony pénzügyi irányítást várunk el, és a forrásokkal való jó gazdálkodást követelünk meg. A, az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt fogadta el azt az akciótervet, ami a mentesítési eljárásban csúcsosodik majd a Költségvetési Bizottság mai megbeszélésén ki, és a 2007-es mentesítésekről beszélünk. Ami a tavalyi források felhasználását illeti, a hónap végén részletesebb, konkrétabb adatokkal is beszámolhatok majd önöknek a felhasználásokról. Ahogy említettem, a struktúrális alapok egészét tekintve 9% feletti ez az érték a tagállamok egészére vettítve, és azt látjuk, hogy pontosabban 90%-os, és a tagállamoknak a fele nagyjából elérte évvégére a 95% vagy a feletti felhasználás szintjét, és a jogosultsági időszak szabályait tekintve úgy látjuk, hogy nincs veszélyben a teljes körű felhasználás a legtöbb tagállam esetében, vagy akár valamennyinél megvalósulhat ez. És ezzel a 2013 utáni hosszabb távú jövőnek az alapjait alakítjuk ki a kohéziós politika területén. Idén kidolgozzuk és meg is jelentetjük a 2000-től 2006-ig tartó időszaknak a program értékeléseit, elemzését ezt is a jövő értelmezésében szerettem volna felvetni, hiszen ezekből vonhatjuk le a szakpolitikai következtetéseket, amelyek alapján a jövőre felkészülhetünk. Azután a jövőbeni szakpolitika 2013 utáni sorsát illetően, amit a régió beszámoló a 2020-ig tartó regionális fejlesztésről szóló dokumentum taglalja, és felhívja az európai régiók fő kihívásaira a figyelmet 2013-at követően, ideértve az éghalatváltozást, a demográfiai változásokat, aztán a globalizáció okozta nyomás helyzetét és az energiaellátás biztonságát is, amelyek alapján jobban átlátható, hogy milyen értelemben, illetve irányban, prioritások mentén szeretnénk a munkákat, munkánkat tovább folytatni és a független szakértői beszámoló és elkészül lassan, március végéig el kell, hogy készüljön. És reméljük, hogy ennek alapján áprilisban már kiadhatom a jövőbeli irányt kijelölő kohéziós politikáról szóló dokumentumot, amelyet aztán meg is vitatunk majd a Mariánszki Lásd néven április végén megrendezésre kerülő miniszteri megbeszélésen. Azután nyilvános konzultációt tartunk a szakpolitikáról szóló zöld könyv kapcsán február végén, és a konzultációs eljárás észrevételeit feldolgozva március végén, április elején a régiók és városok csúcs talál, a régiók bizottsága szervez, ennek keretében fogok erről beszámolni. És a kohéziós politika keretében a területi kohézióról egy teljes körű összefoglalást szeretnénk elkészíteni. Az analitikus, illetve elemző része a beszámolónak a kreativitásra, újításra összpontosít majd, hiszen az idei év a kreativitás és az újítás innováció éve lesz. A cseh soros elnökség a városfejlesztés, illetve városvidék egyensúlyának a megteremtése témakörre összpontosít a strukturális intézkedések keretében. És reméljük, hogy a prágai konferencián erről hasznos eszmecserét tarthatunk majd. A cseh soros elnökség vállalta, hogy az első cselekvési programot a területfejlesztési témakörben, amely a napi rendünk élén szerepel, levezényli majd. És a cseh soros elnökség idejére esik a következő is, új európai kohéziós politikára irányuló megközelítést szeretnénk érvényre juttatni a Balti tenger kapcsán, ami egy közlemény formájában jelenik majd meg május végéig tervezzük elfogadni, illetve a tanács elé is kerül majd vitára a regi szakbizottság is részt vesz ennek az egyeztetésében. A transznaciális programok keretét jelöli ez ki, a makrorégiók megközelítését alkalmazva kiinduló módszertanként. Valószínűleg hallották már ennek a korábbi fejleményeit, illetve nyilván azt is, hogy a régiók és a tagállamok a Dunamenti övezetből hasonló jelentést terjesztettek elő a Duna medence kapcsán. És a jövőbeni területek közötti és együttműködés és kohéziós politikai terület számára ez egy alapvető dokumentum. Azután az ultraperiferiális legkülső térségeknek a helyzetéről szeretnék beszélni. Az európai stratégiák egyre inkább hangsúlyozzák ezeknek a régióknak a szerepét, nem csak a hátrányos helyzetükről szólnak, hanem arra is felhívják a figyelmet, hogy ott értékek vannak, amelyeket érdemes hasznosítani, és évvége felé kerül sorra. Pontosabban jövő év elején lesz az ultraperifériás régiókról szóló konferencia ebben a témában. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani a fő irányokról, és ezen kívül a szolidaritási alapnak az utóbbi öt év során történő felhasználásáról adunk majd ki egy beszámolót. Az Európai Gazdasági Fellendülési Terv a következő témán, November 26-án fogadta el az Európai Bizottság ennek a dokumentumát, és erről a következőket szeretném elmondani. Elhatároztuk, hogy az európai kohéziós politikát a válság ellenére szeretnénk hatékonyan megvalósítani és a célunk az, hogy a helyi közösségek, illetve a tagállamok részesülhessenek a kohéziós politika forrásaiból olyan módon, hogy ennek segítségével könnyebben kilábalhassunk az európai gazdasági válságból. És a régiók főigazgatóságán dolgozó valamennyi kolléga a földrajzi régiók területén szorosan együttműködött a programokat irányító hatóságokkal. Kidolgozták annak a részleteit, hogy a közvetlen szükségleteket hogyan lehet kezelni a programok keretében, hogy a beruházások gyorsabban megvalósulhassanak. Mert a jelenlegi jogi kereteink között valamennyien úgy gondoljuk, hogy van némi mozgástér, amit hatékonyabban manőverezve ki tudunk használni és nem kell megvárnunk a rendelet módosítását. Például a, a vezetők modulálhatják úgymond az európai hozzájárulást a különböző projektekhez. A jogosult költségeknek a 100%-át is akár európai hozzájárulásból lehet fedezni kezdetben, és aztán ezt teríthetik a teljes periódusra. Tehát számos lehetőséget kínál a jelenlegi jogszabályi háttér is. Ma a tét úgy fogalmazható meg, ahogy miniszterelnök helyettes úrtól hallhattuk, hogy a lehető leggyorsabban szeretnénk haladni, előrelépni a három intézmény együttműködésében, hogy minél gyorsabban beindulhasson az együttműködés, illetve megszülethessen a módosítás. december másodikán a bizottsági döntés megszületése után azonnal be is mutattam önöknek a rendelet tervezett módosításait. És múlt héten Strasbourgban találkoztunk a tevőkkel is, Spidla biztos úrral, illetve a cseh soros elnökség is ott volt, és Csunek úr az imént említette ennek a részleteit, hogy milyen kompromisszum született a tanács keretein belül talán nem is kéne ezt elmondanom, de kellemes meglepetésünkre nagyon gyorsan sikerült elérni céljainkat decemberben a tanácsnál. És önöknek is nagyon hálás vagyok azért, hogy én gyorsan kijelölték a jelentéstevőket, az előadókat. És nagyon örülök végül, hogy sikerül a módosításokat így elfogadni a rendelet szövegében. Reméljük, hogy így a források felhasználása is megkezdődhet, csökkennek az administratív terhek. Különösen a kis és középvállalkozások életét könnyítjük ezzel, mert szeretnénk, hogyha minél könnyebben, hatékonyabban és gyorsabban élhetnének ezekkel a lehetőségekkel a beruházások során. Ezért is javasoltuk mindezeket a módosításokat. Ezeket még decemberben én terjesztettem elő, és most Csunek elnök úr tette ezt meg. Természetesen ezek különböző jelentőségű, illetve mm, természetű módosítások az európai szakpolitika területén. Például az előlegek kifizetését tekintve fontos lenne az, hogyha a tagállamok lehetőséget adnának arra, hogy a kiegészítő előlegeket a végső kedvezményezettekkel megosztva tudnák felhasználni, hogy a projektek minél előbb megvalósulhassanak, és különösen a kis és középvállalkozások életét tudják megkönnyíteni a likviditás könnyítésével. Tehát várjuk a támogatást a tagállamok részéről a módosítások mellett. Az első egyeztetések már meg is történtek ebben az irányban szándékunk az, hogy az intézményi keretek között szeretnénk minél hatékonyabban elfogadni ezeket a változásokat. Másrészt a tagállamok részéről szeretnénk, hogyha az új lehetőségekkel minél teljesebben élnének. És öt régióban tettünk nemrég látogatást. Azt láttam, hogy nagyon nagy igény van a forrásokra, illetve nagyon pozitívan reagálnak az európai javaslatokra, amelyek Brüsszelből érkeznek. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy nagyon számítunk, építünk az önök támogatására, és köszönjük az eddigi nagyon konstruktív együttműködést, amelyet tapasztalhattunk az önök részéről. Remélem, hogy az összes lehetőség, ami Radogálóta által említésre került, mindez, mindez alapján az első negyed év végére a jogszabálymódosítási javaslatok már elfogadásra kerülhetnek. Szeretném önöknek az alkalmat megragadva megköszönni az eddigi együttműködést, illetve az 55-ös cikk módosításában végzett hatékony munkát köszönöm szépen a francia soros elnökségnek mert rendkívül hasznos volt, és nagyon sokat jelentett ez számunkra, és üdvözölték a kedvezményezettek, és ez volt az első lépés az egyszerűsítés során. Most pedig a jelenlegi jogszabály tervezetek fényében az Európai Bizottság munkacsoportjai és a tagállamok képviselői dolgoznak a további egyszerűsítés érdekében szeretnénk a szakpolitikát még hatékonyabban megvalósítani, különösen ami az ellenőrzést, illetve az auditálást, illetve a könyvvizsgálati munkát illeti. Csónek miniszterelnök úrral megállapodtunk, hogy erről a Kokov ülésen be is számolunk majd május végén. És a jelentéstevők tájékoztatását is szívesen vállalom majd regi szakbizottságban az első eredményekről nagyon szívesen beszámolunk, amennyiben önöket ez érdekli. Úgy gondolom, hogy számos kérdésről beszélhetnék még, illetve adhatnék tájékoztatást, de most arra koncentrálnék, illetve az energiánkat is arra kellene koncentrálnunk, hogy a módosításokat elfogadhassuk, és a három európai intézmény hatékonyan együttműködjön egymással. Ennek keretében én a támogatásomat tudom felajánlani, és amennyiben a bizottság szolgálatai részéről segítséget, támogatást kérnek, akkor ezt vállaljuk, mert szeretnénk a módosításokat minél előbb elfogadni az önök segítségével. Hogyha a régiókba látogatnak, illetve hazai támogatást szeretnének, akkor nagyon szívesen adunk információkat, muníciót ehhez. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. A vitánk 35 perces lesz, fél ötig tart majd. Ezért tehát mindenkit arra kérek, hiszen nagyon sokan kértek szót, mindenkit arra kérek, hogy röviden szóljanak az észrevételeikről, kérdéseikről, hiszen lehetőséget szeretnék biztosítani mindenkinek, hogy hozzászólhasson. Ezért azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha először is a koordinátorok szólhatnának, utána pedig öten kértek szót. Szerintem jó lenne, hogyha a hozzászólók listáját lezárhatnánk ezzel, és ennek megfelelően járnánk el. Először is tehát a néppárt koordinátora Fanny Sterroy úr következik, parancsoljon. Voorzitter, dank u wel. Ehm, Köszönöm, elnök úr. A parlament számára is ez egy különleges év, ugyanis most kezdjük meg, ha úgy tetszik, a valódi párbeszédet a polgárokkal, valamit tennünk kell a polgárok javára, számára, és a helyi kapcsolatokat ehhez erősíteni kell. Néhány hónappal ezelőtt indultak meg ezek az erőfeszítések. Ez nagyon jó, hogyha a bizottságtól tájékoztatást kapunk e tekintetben. Néhány megjegyzést szeretnék súlypontra kiemelni. Hübner asszony említette a fellendülési tervet, a gazdasági fellendítési tervet, illetve az egyszerűsítést. Szerintem itt még további lehetőségek vannak. Van egy, ahogy említette, külön munkacsoport az egyszerűsítéssel foglalkozandó, és még a választások előtt lezárják a munkájukat. Jó lenne, ha a jogalkotási időszak végéig ennek megfelelően születnének új rendelkezések, és ezt üdvözölnék megállapítottuk, hogy az egyszerűsítés szellemében történő módosítások mindig nagyon hasznosak. Tehát jó lenne tudni, hogy konkrétan ez mit jelentene. A második megjegyzésem teljesen igaza van, amikor egy különleges helyzetről beszél itt a pénzügyi válság kapcsán, illetve hogy milyen lehetőségek vannak a regionális politika, a regionális alap területén a válsággal szembeni fellépéssel kapcsolatosan. Itt nem beszélhetünk a dolgok szokványos menetéről ebben a helyzetben, tehát át kell gondolni ezeket a dolgokat, és minden lehetséges intézkedést meg kell hozni minél előbb, tehát a sebesség, a gyorsaság is egy fontos szempont, ezt a mondandót, ezt az üzenetet már többször hangsúlyozta a parlament hogy esetleg gyorsítani lehetne ezeket a folyamatokat, hogy még a választásokat megelőzően március-áprilisban már valamit elő lehessen terjeszteni, hogy otthon választ tudjak adni a gyakran feltett kérdésekre, amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen intézkedésekre kerülhet sor, és a finanszírozás hogyan történhet. Ezeket a polgárok konkrétan szeretnék hallani, hiszen ez a munkahelyek megőrzésével teremtésével is összefügg. A biztos asszony röviden szólt a szolidaritási alapról is. Kérem, hogy majd a későbbiekben teremtsünk lehetőséget arra, hogy önnel a parlamentben erről még részletesebben tudjunk vitatkozni. És az elnökséghez fordulnék, a tanács soros elnöki tisztét betöltő cseh köztársasághoz. Számos ismert elemről hallottunk, ezek nem különösebben értek minket meglepetésszerűen. Minden esetre lenne egy kérdésem. Mi a helyzet a területi kohézió témakörében, különösen ami a jövőbeni vitát illeti? Ez lehet az alapja egy esetleges tartalmi módosításnak 2013-on túl. Tehát én kérném a miniszterelnök helyettest, hogy konkrétan milyen elképzelései vannak hosszabb távon, hiszen a parlament márciusban, március elején egy konferencia keretében foglalkozik ezzel a kérdéssel, és talán a bizottság is további segítséget nyújthatna, esetleg a fehér könyv minél előbb elkészülhet a zöld könyvet követően. Krélasszony. Köszönöm, elnök úr. Röviden és pregnánsan szeretnék csak hozzászólni. Két kérdésem lenne. Valóban egy válsághelyzetben nem lehet tervezni, vagy nehéz tervezni, tehát rendkívüli reakciókat kell adni. Erről a tanács részéről is hallottunk a javaslatban, és örülünk, hogy a tanácsnak sikerült a kompromisszumot megtalálnia. A szakbizottságunk is ezt már megvitatta, és mi minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ez a napi rend minél előbb megvalósuljon. Minden esetre ehhez lenne egy kérdésem, Mindannyian tudjuk, hogy a szociális lakásépítés támogatása, amiről egy 2004-es rendelet rendelkezett, komoly vitákat váltott ki, és különösen az új tagállamokban. A ezt a rendszert, vagy ezt a rendelkezést és a kivételt mind a 27 tagállam kiterjesztette, akkor ez most kivétel, vagy ez lesz a eh, szabály, eh, kivétel-e a gazdasági válság eh, miatt. Ez egy eléggé furcsa érzést kelt. Ugyanis nem eléggé részletesen vitattuk meg, hogy ez egy észszerű változtatás, vagy pedig csak egy rövid távú lehetőség. És egy további kérdésem, a 4 százalékot ki lehet használni, Ugyanakkor viszont a tagállamok más feltételekkel számoltak az operatív programok kapcsán. Ezeket lezárták, ezeket jóvá hagyták, és nincs friss forrás, ha jól értem. Akkor hogyan lehet ezt kezelni? Itt nem arról van csak szó, hogy itt a parlament, a bizottság és a tanács erről gyorsan dönt, hiszen ezt a tagállamoknak kell a valóságba átültetniük. Hogyan képzeli el, hogyan lehet kezelni ezt az operatív programok keretében? És még egy kérdésem lenne, amiről Csunek úr szólt az első prioritás kapcsán, a kohéziós politika kapcsán. Milyen elképzelései vannak az első fél időszakban mi tudnak letenni az asztalra, hogyan vehet ebben részt a parlament. Említette, hogy áprilisban lesz egy konferencia. Ez jó az elnökségnek, viszont a parlamentnek kevésbé, mert addigra már lehet, hogy nem is leszünk itt. Tehát az ütemterv ben hogyan veszik figyelembe a parlamenttel való együttműködést a jogalkotás folyamatában. Signor Bopuik. Most pedig Bopui úr következik, a liberálisok koordinátora. Madame la commissaire. Tisztelt biztos asszony, elnök úr, miniszterelnök helyettes úr, három dolgot szeretnénk megfogalmazni. A fórum tervét említette biztos asszony az ultraperifériális régióknak a témájában. Én azt hiszem, hogy elég könnyen elérhető a következő. A régióknak a gazdagságát kell érvényesíteni Európában, mert az, a perifériális régióknak szükségük van az európai forrásokra. Ugyanakkor a fóna és a flóra flóra és a fauna, valamint a szigetvilágnak az élővilágbeli gazdagsága Európát gazdagíthatja. Tehát a kettő között nem kell, hogy feszültség legyen, és ebben a fényben kellene bemutatni az ultraperifériális régiókat. Tehát az európai források felhasználói vagyunk, ugyanakkor hozzájárulunk az európai közösség élővilágának a gazdagságához. Aztán pénteken a region, régiók bizottságának a Csehország belülésén beszéltünk arról, hogy márciustól milyen programok indulhatnak, és erre szeretném felhívni a figyelmet, miniszterelnök úr. Tehát nem csak arról van szó, hogy a kampány részletét meg kell vitatni, illetve a helyi és a regionális, valamint a nemzeti hatóságok között együttműködésről kell gondoskodni, hanem beleszólást kell adni a szociális, illetve a közlekedési, területfejlesztési ügyekbe az állampolgároknak a vidéki területeken is mert nagyon fontos, hogy hogyan működnek ezek a programok. Például a jelentésekben a politikai ö, szerveknek az együttműködését is be kell mutatni, de a felhasználó szemszögéből is kell látni a helyzetképet. Azután pedig a fellendülés tervéről szeretnék szólni. Hadd kössem ezt össze, mert a mobilitásról, a városi közlekedés jövőjéről vitatkozunk manapság. A FEDER, illetve az FSE témájában is felmerült ez, és a kollégákkal erről beszéltünk Strasbourgban múlt héten. A városi közlekedés esetében nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megállt parancsolta a fejlesztési terveknek. A következő hetekben előre kéne lépni, és óriásira növekedett a városi levegőszennyezés. Erre kellene forrásokat szánni. Az energiahelyzetet, illetve a lakáshelyzetet kéne javítani, és e- miközben ez már elindult, nem történik semmi a tömegközlekedés javítása érdekében. Aztán egy másik témára térnék rá. Ahogyan Van Nistelrooy az előbb utalt az előlegek kifizetésének a kérdésére, mi nagyon támogatjuk ezeknek a hatékony lebonyolítását. Nyilvánvalóan a, ez hasznos, a tagállamok felvevő képességében azonban nem vagyunk biztosak. És az Európai Bizottság és a tanács megállapodása felé közeledünk, ez már valóban így van. Biztos asszony, illetve elnök úr szeretném megemlíteni, hogy a parlamenti képviselőknek a részvétele, illetve véleménye is fontos kéne, hogy legyen. Mi vagyunk a negyedik partner képviselve tagállamainkat, és biztos asszony említette, hogy egyes tagállamok elindultak már azon által jelzett úton, ennek mi nagyon örülünk, viszont hogyha a parlament márciusban jóvá hagyja ezt a szöveget, akkor a 27 miniszter feladata lesz, hogy elindítsa ezt a gyakorlatban. És ebben is szerepet kéne, hogy kapjon a parlament. Az ekonometra felmérései alapján a különböző országokban azt látjuk, hogy nem születnek meg a sürgős intézkedések, és a jelentésben résztvevő kollégák is megerősíthetik azt, hogy nagyon fontos, hogy az egyes tagállamok valóban reagáljanak. Októberben, novemberben sikerült egyfajta csomagot összeállítani, de nem minden tagállam vállalta be a maga felelősségét. Köszönöm. Most pedig Kalemba Hasson következik a zöldek nevében. Nagyon sajnálom, hogy biztos asszony, illetve miniszterelnök asszony, nem hallottam minden eh, megjegyzéseket, hiszen eh, szokatlanul sokat késett a gépem. Minden esetre szeretnék néhány olyan kérdést feltenni, ami hasonló az előttem szólókhoz. Hübner asszony a cash flow-ról as soon as possible, tehát a mielőbbi cash flow-ról beszélt. Itt többen panaszkodtak, hogy a források rendelkezésre állása 2007-2013 időszakban nagyon hiányos volt már 2008-ban. Éppen ezért megvannak a kételjeim, hogy a megvalósítás hogyan fog történni. Itt hallottunk az operatív programokról, a 2008. júniusban lezárt operatív programokról, amelyeknek most kéne indulniuk. Említette, hogy öt régiót keresett fel, ha jól tudom, 260 régió van összesen, tehát ezeket fel kell készíteni. Attól tartok, hogy a hogy több száz útépítési projektet fognak majd elő a fiókból, annak érdekében, hogy a konjunktúrát ezzel próbálják fellendíteni. Nem tudom, hogy ezzel nem csak nagyon rövid távú hatást tudunk el majd elérni, és mennyire veszi ezt figyelembe, mennyire veszik ezek a projektek figyelembe a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzéseket? Annak nem megyünk-e pontosan szemben? Az városi mobilitással kapcsolatos akciótervről is hallottunk. Végezetül pedig a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy felkészült-e az operatív programok újra, fel, újra megnyitására? Lehet, hogy nincs igazam, de elméletileg az új operatív programokat ismét meg kell erősíteni és hogyha ennek nagyon rövid időn belül kell megtörténnie, akkor az is elképzelhető, hogy nem kivitelezhető a jelenlegi helyzetben. És az első forduló lezárásaként, illetve a függetlenek nevében Bóvosi Kovászony szól parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos asszony miniszterelnök helyettes úr. A jelenlegi helyzet az intézkedések mélysége és átláthatósága számomra alapvető fontosságú. És ebben az értelemben csatlakoznék Krélasszonyhoz a politika jövőjét illetően a régiófejlesztési politika hogyan alakul majd 2013 után. Ez érdekel engem főként az ön munkájából. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor először megadom a szót. A miniszterelnök helyettes úrnak, Csunek úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnézést kérek először is. A biztos asszonyjal szeretnék megállapodni, hogy mire felelő és mire felelek én. Nos, akkor rendben van. Akkor tehát megválaszolom valamennyi olyan kérdést, amelyeket önök a tanácshoz intéztek. És egyes kérdéseket pedig a biztos asszonyra bízom. Először is Fannisteroy úr tett fel egy kérdést. Szerette volna tudni, hogy mi történik majd ezen új program vége. Ugye rendkívüli helyzetben vagyunk, ezek rendkívüli intézkedéseket kívánnak meg a munkahelyek tekintetében, a szolidaritási alap tekintetében. Ezt a biztosasszonyhoz intézte, tőlem pedig azt kérdezte, hogy a területi kohézióval és a zöld könyvvel mi lesz. Talán ezen kérdéssel kapcsolatban más kérdésekre is tudok válaszolni, és a rám bízott időt a lehető legjobban fel tudom használni. Nos, először is, ami a zöld könyvet illeti, amelyet a cselnökség során kell lezárni, illetve az ehhez kapcsolódó vitát a cselnökség során kívánjuk lezárni. Ez talán egy fehér könyvé alakul majd át. Én magam úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben nem szabad feltételeket szabni ahhoz, hogy még ebben a ciklusban valóban elkészüljön a fehér könyv. Ugyanis, ahogyan önök is tudják, hát nagyon jól ismerik, hogy milyen időszakra van, milyen időre van szükség ahhoz, hogy a zöld könyvet lezárhassuk. Az európai parlamenti képviselők, akik a következő ciklusban is itt lesznek, folytathatják majd a vitát. Ön a területi kohéziós programok időtartamára utalt. Ezt két alapvető iránymutatás kapcsán vitatjuk meg. Egyrésztről ott van a földrajzi elv, amely különösen fontos, és ez nagyon közelről érint minket. Hiszem, figyelembe kell itt venni az azt meghatározó elemeket. Meg vagyok győződve arról, hogy a bizottságban, illetve az egyéb miniszterekkel megvalósuló vita arra a tényre reagál, hogy nem szabad csupán a földrajzi elvet figyelembe venni, a földrajzi szempontot, hanem egyéni szempontból is el kell mélyíteni a szakpolitikákat. A különböző földrajzi kritériumokat össze kell fogni az egyes régiók esetében, és most nem csak a legkülső régiókra gondolok, amelyekről több kérdést is feltettek önök, hanem ezeket az észrevételeket bele kell vennünk a vitákba, ugyanis minden egyes régió jól lehet, csak földrajzi szempontból vizsgáljuk azokat, a területi megosztottság figyelembevételével tulajdonképpen külön-külön jellemzőkkel rendelkeznek. Nyilvánvalóan egy legkülső régió egészen más jellemzőkkel, szükségletekkel rendelkezik, mint egy hegyvidéki régió. Úgyhogy a fehér könyv ebben az esetben különböző ösztönzőket tartalmaz. És úgy gondolom, hogy a vitát fel kell használnunk arra, hogy megállapodásra jussunk, amelyben szerepel ugyanúgy a földrajzi szempont, ugyanakkor viszont az egyéb szempontok is szerepeljenek ott, amelyek például olyan szakpolitikákra utalnak, amelyek valamennyi régióban ugyanúgy szerepelnek, mint például a munkanélküliséggel kapcsolatos szakpolitikák, vagy oktatás és egyéb témák. Tehát ez egy már nyitva álló kérdés, és ebben a tekintetben nagy ambícióval kezdünk ezen téma megvitatásához. Szeretnénk, hogyha a zöld könyvvel kapcsolatos vitát még a cseh alatt le tudnánk zárni. Ezen kívül önök azt is kérdezték tőlem, hogy ha a program lezárul, nem is tudom igazán, hogy ezt a biztos asszonynak intézték -e ezt a kérdést, vagy nekem. Szerették volna tudni tehát, hogy egy új program kezdődik, vagy pedig felülvizsgáljuk a programot. A véleményem, és a többit pedig majd a biztos asszony válaszolja meg. A véleményem tehát az, hogy a 2013-tól induló új programokhoz kapcsolódó megállapodás nem lehetséges, anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy az előző időszakban mi történt. A bizottság, amelyet említettünk már számos alkalommal, a főigazgató irányítása alatt dolgozik, és ahogyan tudják, amikor Márszájban voltunk, akkor már foglalkoztunk ezzel, tehát ez a bizottság kibővült annak érdekében, hogy valamennyi tagállam képviseltesse ott magát, és ami teljesen világos az az, hogy a jelenlegi programokat szeretné megvizsgálni, mégpedig olyan szempontból, hogy a bizottság munkája lehető leghamarabb lezáruljon. Nyilván az lenne az ideális, hogyha a cseh elnökség alatt ez lezárulna. És valóban az administratív terhek tekintetében megfelelő intézkedéseket hozhasson a jelenleg érvényben lévő programoknál. A kérdés az, hogy ez a munka valóban pozitíve? Hát ez lehetne egy kiinduló pont, egy alap az új programozási időszakra. Abban az értelemben, hogy a szakpolitikák orientációját is megváltoztatjuk, ahogyan ön kérdezte például a területi kohézió esetében. főként pedig figyelembe kell vennünk ezen programok irányítását annak érdekében, hogy javítsuk a régiók helyzetét. Azt hiszem, hogy az elnökkel pedig nem is tudom, hogy milyen részletességgel kell válaszolnom minden képviselőnek, vagy pedig általánosan válaszoljak. Azt mondja, hogy mindegy, hát akkor folytatom a válaszaimat. De, hogy ne veszítsük el a fonalat, nem tudom, hogyha ön esetleg kíván szólni a szolidaritási alapról, tehát arról majd ő fog szólni. Uh, Biztos asszony. Szeretném uh, akkor most uh, áttekinteni a kérdéseket, és megválaszolni azokat, amelyeket gondolom hozzám intéztek. Van Nistelrooy úr indította a vitát, és utalt az Európai Parlament kampányára, a polgárokkal való találkozóra. A bizottság megkezdte a munkáját, a bizottság munkájának átörökítése kapcsán is, ami a kohéziós politikát illeti áttekintve, hogy az elmúlt négy év alatt a bizottság mit végzett, és milyen információkkal szolgálhatunk önök számára erről. Ezt természetesen örömmel meg fogjuk adni. Teljesen egyetértek, hogy még egy lépés tovább kell lépnünk, és ahogy említettem, az elnökséggel közösen be tudjuk mutatni az eredményeket az önök kívánalmaira és az önöknek megfelelő időpontban munkacsoport szinten várhatóan májusra készülnek ezek elő. Ami a szolidaritási alapot illeti, egy közleményen dolgozunk, annak érdekében, hogy hogyan tudjuk mobilizálni a tagállamokat, és hogyan lehet módosítani a rendelkezést, lehetőleg április végéig, április elejéig, március végéig a bizottság elfogadja majd ezt a közleményt. Kerel asszony a szociális lakásépítésről, illetve az energiahatékonyságról szólt. Szeretném hangsúlyozni, hogy a regionális fejlesztési alap nem a lakásépítésről szól elsősorban, hanem az energiahatékonyságról a legnagyobb energiafogyasztó ágazatban, ami a háztartási szektor tehát a lakossági szektor. Ezek a kérdések természetesen összefüggnek az klímaváltozás, az energiabiztonság kérdéseivel is, és a rendelet jelenlegi módosított változata szerint nem a szociális lakásépítésről van szó, hanem a 27 tagállam esetében a 4 százalékos allokáció teszi lehetővé, tehát 4%-nyi forrást a lakossági szektorban az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén az a tagállamoktól függ, hogy hogyan aknázzák ki ezeket a lehetőségeket. Új pénzekkel nem számolunk, új pénzeket nem szándékozunk biztosítani. Itt arról van szó, hogy a kiadások szokásos profilját alakítjuk át. Az ilyen szakpolitikák esetében a beindulási szakasz meglehetősen lassú. Nyilvánvalóan nem várható, hogy rögtön első nap mutatkoznak hatásai az adott szakpolitikai lépésnek, hiszen itt auditra is szükség van a bizottság részéről, Úgyhogy ez egy időigényesebb folyamat, éppen ezért mi azt javasoljuk, hogy a források egy részét, amit fokozatosan használunk fel a második időszakban, áttesszük az előleg fizetésekre már az idei kiadásoknál, és igyekszünk felgyorsítani a kiadásokat az administratív terhek csökkentése révén, illetve olyan jogszabály módosításokkal, amelyek a kis és közép vállalkozások számára teszik lehetővé, hogy minél gyorsabban hozzáférhessenek a befektetési for, beruházási forrásokhoz. Ami a program beindulását illeti, ez a kérdés kétszer is elhangzott. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy A miniszterelnök folytatja, elnézést, hogy itt most valamilyen rendet akarok tenni a hozzászólásainkban. Itt ehhez az adott témához nekem is lenne mondandóm. A lakásépítésekkel, illetve a lakásokkal kapcsolatosan elhangzott egy kérdés. Korábban ez 2% volt, most 4%, tehát 2 plusz 4. Ez szerint a jelenlegi helyzetben a programban, programokban 2% szerepel a lakásokra, fordítható összegként, viszont a struktúra más, mint a 4% esetében, amiről most beszélünk. Tito 4% se na, musí najít. A realitás az, hogy az említett 4% a tagállamok által az adott programkészítési időszakban biztosított forrásokból kerül majd kifizetésre 2007-2013 között, és ez a lehetőség mind a 27 tagállam számára rendelkezésre áll. A zöldek képviselője is feltett egy kérdést. Én remélem, hogy mindenkit kielégítünk, hiszen ezt a programot az energiaválság pillanatában indítottuk. Nagyon jól tudjuk, hogy a szigetelés, a házak, lakóépületek szigetelése mennyire fontos, akár 15-30 százalékos energia megtakarítást is lehetővé tesznek a jó szigetelőanyagok. Úgyhogy ez egy óriási összeget jelent, ezért vagyunk meggyőződve arról, hogy ez egy igen aktuális cél, és ez mindenki számára hasznos lesz. Nem új erőműveket kell építenünk, hanem megtakarításra ösztönözni a lakosságot. Ez a 4 os intézkedés tehát a tagállamok rendelkezésére áll, és szabadon választhatnak az adott program készítési időszakban egy sor program közül, azokból a programokból csoportosíthatják át ezt az összeget, ahol kevésbé használták ki a rendelkezésre álló forrásokat. Tehát így fogunk eljárni. Úgyhogy ez a rész benne marad a programkészítési időszak lehetőségeként a 2% fölött, tehát 4%-ra emelkedik. Tehát ennyit a lakások kérdéséről. Rendben. Még öten kértek szót. Kérem önöket, hogy nagyon röviden szóljanak, nagyon pontosan. Péter, por favor. Konkrét kérdéseket szeretnék, Brezina úr. Děkuji za slovo, pane předsedající. Můj dotaz byl... Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. A kérdésem, mert tulajdonképpen már megválaszolta a biztos asszony, illetve a miniszter úr. Pontosan azt akartam megkérdezni, hogy milyen megoldást találtak az energia megtakarítás kérdésére az épít épületek esetében, illetve szeretném megköszönni, hogy az elnökség prioritásait oly világosan elmondta. Köszönöm szépen, Stiller úr. Asszony, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterhelyettes úr. Ahogyan tudjuk, a globális gazdasági válságban az emberek elveszítik munkahelyüket, és segítenünk kell az embereknek arra, abban, hogy a munkaerőpiacra visszalépjenek. Említették az energiahatékonyságot, és azt, hogy mit tehetünk ezzel? Hát ennek segítségével munkahelyeket teremthetünk. A zöld gazdaság potenciálját fel kell használnunk zöld gazdaság, zöld munkahelyek. Tulajdonképpen ez az igazi erőnk, és azt hiszem, hogy itt ezzel az örökséggel dolgozhatunk. A szociális lakásokról szóltak, és egyszerűen szégyen teljesnek tartom, hogy egyszerűen nem határoztuk még meg az energiaszegénységet és az üzemanyagszegénységet. Ezzel szeretnék foglalkozni. Ami pedig az egyszerűsítést, illetve az elszámoltathatóságot illeti. Azt hiszem, hogy teljesen igaza van ebben, hogy egyszerűsítésre szükség van, de biztosítani kell, hogy megfelelően elszámolnak az adófizetők pénzével. Szeretném megkérdezni, hogy mely lenne erre a megfelelő eljárás. Köszönöm. Elnök urat nem halljuk, mert nem kapcsolta be a mikrofonját. Pérez Garcia asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a miniszterelnök helyettes úrnak, illetve a biztos asszonynak, hogy részt vettek ebben a vitában, és hogy a szakbizottságunkban elmondták nekünk, hogy mi a kohéziós politikának a jövője, illetve a gazdasági fellendítési program hogyan alakul és hogyan járulhat ehhez hozzá a regionális politika. Ami a gazdasági fellendítési programot illeti, nem fogok kérdést feltenni, mert nincs erre idő, sőt, ezután ugye vitát folytatunk róla, hanem egy kérdést szeretnék felvetni, amit a tanácshoz és a bizottsághoz egyaránt intéznék. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek aktívabb szerepet kellene vállalnia ebben az értelemben. Tudatában vagyunk annak, hogy egy olyan helyzetben, amit most élünk meg, nagy szükség van a gyorsaságra, sebességre, sebességre, de úgy gondoljuk, hogy abban a folyamatban, hogy határozott megállapodásra jussanak, a parlamentnek aktívabb szerepet kellett volna szánni. Úgyhogy tulajdonképpen csak remélem azt, hogy a jövőt illetően ez a munkacsoport, amely jelenleg már létezik, az egyszerűsítési eljárásokkal kapcsolatban a rendelet tekintetében, remélem, hogy a szakbizottságnak, a parlamenti szakbizottságnak fontosabb szerepet tudnak szánni, mint amilyen szerepet eddig kaptunk. De persze tudjuk, hogy mennyire fontos ezen kezdeményezéseket beindítani, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a parlamentet a parlamentet nem lehet úgy tekinteni, mint egy akadályt. Ami pedig a kohéziós politika jövőjét illet, illetve a zöld könyvet, a Régiófejlesztési Bizottságban dolgozunk már ezen a témán, van egy jelentés egyébként, amelyet Van Nisteroy úr készít, és ennek nagy kihatása van, hiszen több mint 200 módosító indítványt készítettünk itt a szakbizottságban, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is mutatja, hogy mennyire fontosnak tekintjük ezt a zöld könyvet. Azt szeretném kérni a tanácsról és a bizottságtól egyaránt, hogy az elvárásoknak feleljenek meg. Ugyanis egy konzultációs időszak indult, de azt hiszem, hogy ha ez a konzultációs időszak lezárul, akkor hallg- és meghallgatták már az összes érintett szereplőt, a parlamentet, az Európai Parlamentet, a tagállamokat, a régiókat, a civil társadalmat, ezután legyünk képesek arra, hogy továbbítsuk, milyen elképzelésünk, milyen koncepciónk van a területi kohézió tekintetében, hiszen az emberek azt kérik tőlünk, hogy ennek a koncepciónak adjunk valamilyen tartalmat, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy a kohéziós politika fejlődik, a régiók a konvergenciában tovább haladnak, de van egy problémánk, ez pedig az intraregionális régión belüli konvergencia, hiszen a régiók közötti különbségek általában egyértelműek, és szeretnénk a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket kiigazítani, hogy lehetővé tegyük, hogy a régiókon belüli különbségek kisebbek legyenek. Köszönöm. Harangozó úr következik, ezután pedig Angela Kassz úr, és aztán lezárjuk. Köszönöm szépen, elnök úr igyekszem röviden összefoglalni a mondandómat. először is ezt az alkalmat is szeretném megragadni arra hogy megköszönjem eh, mind a tanács mind a bizottságnak a, munkáját eh, hogy ilyen rendkvül gyors és eh, jó javaslatokkal jött elő. azt gondolom hogy a, az európai választók az európai polgárok azt várják tőlünk hogy ilyen helyzetben hasonló módon cselekedjünk. azonban néhány kérdés megfogalmazódott bennem és szeretném ezt az alkalmat megragadni arra hogy e, ezeket föl tudjam tenni önöknek. egyrészt elhangzott hogy az elsődleges célkitűzés hogy a lehető leghamarabb tőkeinjekcióhoz juttassuk az európai gazdaságot és ennek is az egyik módja lehet az energiahatékonysági beruházások a regionális fejlesztési alapból a housing tpusú kiadásokra. tudjuk azt hogy az energiahatékonysági beruházások eddig több tagállamban kohéziós alapból voltak finanszrozva hogyha most a regionális fejlesztési alapba tesszük ezt lehetővé akkor ezeket a meglévő operatv programokat át kell programozni ami egy hat hónapos procedúra eh, hogyan biztostható gy azt hogy megfelelő gyorsasággal tudjuk a pénzeket eljuttatni erre a eh, területre. Eh, másrészt többször beszéltünk róla hogy a housing tpusú kiadásoknál jó lenne hogyha az elsősorban kelet közép európában jellemző vidéki szegénytelepeket valahogy be tudnánk vonni a housing típusú kiadásokba és a, a meglévő gettókat telepeket valahogy föl tudnánk számolni ennek a keretében nagy szükség lenne erre az én hazámban magyarországon is kérdésem az hogy hogyan lehetne erre van konkrét javaslatunk is ezt a javaslatot még bejátszani az elkövetkezendő javaslatok közé. és harmadrészt pedig a szociális alappal kapcsolatban jellemzően csak aktv foglalkoztatáspolitikai tevékenységeket finanszrozunk most azonban tudjuk hogy tzezrével kerülnek emberek az utcára és legalább egy átmeneti időre szükség lenne passzv foglalkoztatáspolitikai kiadások megfinanszrozására is. a legutolsó, tanácsi ülésnek a konklúziójába bekerült egy olyan mondat ami azt javasolja hogy a non wage tpusú kiadásokat kiadások csökkentését tegyük lehetővé. kérdésem az lenne hogy ez miért maradt ki a javaslatok közül ha már a tanácsi konklúziók közé bekerült illetve valahogy ez bekerülhet e? köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Csonek úrnak, illetve a biztos asszonynak előadásukért, és minden jót kívánok az elnökséghez. Jelentéstevője vagyok az 1080-as rendelet módosításának, már megvitatok, hogy milyen programot folytatunk. Azt hiszem, hogy a tanács és a bizottság iránymutatása ezen rendeletek módosítására vonatkozóan nagyon pozitív, figyelembe véve ezt a jelenlegi rendkívüli válsághelyzetet. A kérdésem pedig a következő. Tájékozottam, hogy az 1008 per 2006-os rendeletet milyen mértékben vették figyelembe, és azt láttam, hogy a az új tagállamok felvevő kapacitása 1%-nál kevesebb. Gondolkozunk el azon, hogy két hónapon belül már sikerült módosítanunk a rendeleteket, mit fogunk tenni akkor, milyen lépéseket teszünk, hogyan fogjuk az alkalmazást megvalósítani, hogy fogják meggyőzni a tagállamokat arról, hogy ezeket az intézkedéseket a lehető leghamarabb alkalmazzák. Természetesen, ami fontos az az, hogy ne veszítsünk több időt, hogy az alapok azokhoz jussanak el, akiknek szükségük van rájuk. És a kérdésem az, hogy szakbizottságunkat hogyan fogják tájékoztatni a jó alkalmazásról. Tak. Ja zkusím velmi rychle odpovědět na... E, Igyekszem nagyon röviden választ adni az elhangzott kérdésekre, amelyek esetleg kimaradtak az előző körben. Úgy gondolom, hogy elfeledtem megválaszolni a városok, illetve a vidék közötti kapcsolatra vonatkozó kérdést. Véleményünk szerint számos tagállamban a városok, illetve a vidék aránya 95-5, időnként 75-25 Egyértelműen az az érdekünk, hogy gondoskodjunk róla, hogy állampolgáraink ott éljenek továbbra is, ahol most laknak. Feltéve, hogy életminőségük, illetve lakhatásuk a jelenlegi szinten marad. Tehát motiválva érezzék magukat, hogy helyben maradjanak. És ne arra kapjanak ösztönzést, hogy elköltözzenek. Ez nem csak pénzről szól, hanem életmód belé választásokról is. Hogyha valaki városlakó, és például 20 perc alatt besétálhat gyalog a kórházba vagy a rendelőintézetbe, és hogyha valaki, aki 100 kilométerre lakik a várostól, ugyanennyi idő alatt eljut közlekedési eszközzel, akkor ez rendben is van. Ezt előre bocsátva az alapvető igényeknek kell megfelelnünk az alapvető szükségleteket kell kielégíteni. Lakóhelytől függetlenül. Szeretnénk kiegyensúlyozott kapcsolatot létrehozni a városok és a vidék között, hogy ne folytatódjon az elvándorlás a falvakból a városok irányába. És sikerült is ezt elérni néhány országban. Más országokban pedig városok körül kialakult lazább települések alakultak ki. És a városok lakossága csökken, kiköltöznek a a szomszédos falukba, de nem a vidékre a városlakok. És mi nem ezt szeretnénk, azt szeretnénk elérni, hogy a lakóhelytől, tekint, lakóhelytől függetlenül az emberek jó minőségben élhessék az életüket. és figyelembe kell vennünk a konkrét helyzetüket. Nos, hogyan számoltathatjuk el a tagállamokat arról, hogy a programokat miért nem hajlott, hajtották végre, illetve miért nem használták fel a rendelkezésre bocsátott 4%-os forrásokat, amennyiben a felvevő készségük kívánnivalót hagy maga után. Az, hogy a tagállamokat felelőssé tegyük azért, mert nem fogadták el, vagy nem használták fel a forrásokat annak érdekében, hogy a polgárok lakhatása, vagy lakásviszonyai javuljanak, illetve itt az energiafelhasználásra, energiatakarékos lakásfejlesztésekre gondolok elsősorban. Úgy gondolom, hogy nagy lelkű a felkínált finanszírozási lehetőség, és túl jó ahhoz, hogy kihagyják. Ezért élnek vele a tagállamok. A 4% szerintem egy párbeszéd eredménye. És ezzel válaszolnék a zöld képviselő úr által feltett kérdésre is. A zöld képviselő asszony kérdésére szeretnék kitérni. 2013 utánra is utalva hogy akkor mik lesznek a lehetőségek. Az eddigi tapasztalataink alapján lehet, hogy kiemelt terület lesz majd az energiatakarékosság. Jelen pillanatban a lakások, épületek hőszigetelésének a fejlesztésére kínálunk forrásokat, de emellett támogatunk napkollektor szerelést is, és hasonlókat, tehát mindezt a 4% terhére lehet finanszírozni. Határozott meggyőződésem, hogy Európa folytatja az energiatakarékossági fejlesztések végrehajtását, és szeretnénk fokozni az erőfeszítéseinket e tekintetben. Kritikát is hallottam, azt mondván, hogy Európa nem tudja megvédeni a szociális lakás lehetőségek vívmányát. Én azt hiszem, hogy nincs is olyan parlamenti képviselő, aki a karrierje során így vagy úgy ne került volna kapcsolatba ezzel a kérdéssel. És valamennyien meg kellett, hogy határozzuk magunknak a szociális lakás juttatásoknak a fogalmát. Úgy gondolom, hogy definícióváltás előtt állunk. Miért nem tartható fenn a jelenlegi meghatározás? Különböző régiókban másképpen érvényesülnek ezek a lehetőségek, ezért beszélünk a régiók Európájáról. És nyilván nem csak a jövedelem tére régiónként, hanem az is, hogy melyik régióban mennyit költenek a jövedelmük terhére, a lakbére vagy lakhatásra a polgárok, és mindennek a szociális lakásviszonyokra is visszahatása van. Ezért nem tudunk egyet érteni egy közös meghatározásban. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy tegyük félre ezeket a közös definícióra irányuló erőfeszítéseket, hanem hogy törekedjünk egy megvalósítható megállapodásra. A jövő Európai Uniójában a régiók változatos helyzetét felvonultató 27 tagállam valamikor a kiegyensúlyozott fejlődés ügyében egyességre kell, hogy jusson. És hogyha a régiók egymáshoz közelítenek a fejlettségi fogban, akkor könnyebb lesz majd egy közös meghatározást megalkotni. Perez asszonynak szeretnék köszönetet mondani a kérdéséért a fehér könyvvel kapcsolatban. A biztos asszony végezte ennek a munkának az oroszlán részét, köszönet illeti őt. Mert ehhez nagyon nagy bátorságra volt szükség, hogy legalábbis megpróbáljuk meghatározni az előttünk álló kihívásokat ezen a területen, és egy fehér könyvben összegezni ezeket. Ennek a munkának a gyümölcseit két-három hónap múlva láthatjuk, amikor megvitatjuk a zöld könyvet. És igyekszünk megállapodással jutni ezekről a kérdésekről. Szeretnék választ adni Bobosi Kovászony kérdésére is a 2013 utáni szakpolitikai fejlődés irányairól. Én úgy gondolom, hogy más irányban halad majd ez a munka, ahhoz képest, amit fél éve gondoltunk róla mert a mai kihívások olyan óriásiak, hogy az energia függetlenség annyira akut és súlyos kérdés, hogy ezeket a kérdéseket egyszerűen nem lehet megkerülni. Ezek mindenképpen ki fognak hatni a szakpolitikai irányultságunkra. És mindez természetesen az új év által hozott új kihívások fényében vizsgálandó. Amikor a kollégákkal, munkatársaimmal beszélgetek ezekről a kérdésekről, akkor azt látom, hogy átalakulóban van a gondolkodásmódunk is erről. Bár szeretnénk kiegyensúlyozottabb regionális fejlesztést végrehajtani, és ezügyben nem alkuszunk, de az európai függetlenség az energia területén mindenképpen egy megteremtendő, elérendő eredmény, és ehhez pedig takarékosnak kell lennünk az energiafelhasználásban. Ami a magyar képviselő úr által feltett kérdést illeti, lehet, hogy nem ö, találja majd örömtelének a válaszomat. Az volt a kérdés, hogy indirekt kifizetésekre is felhasználható-e az ESA Alapvetően, amikor ez a kérdés felmerült, akkor alapvető nézeteltérések alakultak, és Magyarország tulajdonképpen magára maradt. Tehát nem lenne korrekt a részemről, hogyha azt mondanám, hogy a belátható jövőben erre lehetőség lesz. Ennek az az oka, hogy korlátozott a felhasználható források mennyisége az EU-n belül. Ennek pedig az az eredménye, hogy a 4% még a, előleg a 2,5 százalék is a régi tagállamok esetében, illetve a plusz 2 százalék az új tagállamok esetében, az az összallokáció terhére értendő, ami rendelkezésünkre áll. Tehát nem változott a rendelkezésre álló keret. Talán ennyiben szeretnék választ adni az eddigi kérdésekre. Biztos azt, asszony egészítsen ki, hogyha valamit kihagytam. A források felhasználása a pénzügyi tervezési időszak jelenlegi pontján ezt mi egy nagyon primitív módon, tehát a közvetlen kifizetésekkel mérjük, tehát a tényleges folyosítások alapján. Ez idáig a kifizetések de ennek pontos megállapítására csak akkor van mód, amikor a compliance teszt megtörténik. Tehát eddig meglehetősen alacsony a felhasználás. Itt ugyanis a költségtérítés alapján történnek a kifizetések. Ha a rendelet módosítását elfogadjuk, akkor a 2007-2008-2009-es időszakban az EU-15 esetében az adott országok számára rendelkezésre álló források 7,5%-a, és az új tagállamok esetében 9%-a kerül felhasználásra. Ez válaszol Mari Bokui kérdésére tehát az előlegek nem maradnak a költségvetésben, a kincstárban, hanem eljutnak a végső felhasználókhoz, ezzel hozzájárulva a beruházások fellendítéséhez. Ez természetesen országonként változik, hiszen itt a nemzeti jogszabályoknak is szerepe van, nincs jogi lehetőségünk bizonyos szabályokat rá erőltetni a tagállamokra, minden esetre ezzel a változással remélhetőleg lendíteni tudunk a beruházási kedven, és a források eljuthatnak a végső kedvezményezettekhez. Garcia Perez hogy kérdésére válaszol. Minél előbb akartunk reagálni a válságra, a bizottság nagyon gyorsan, szokatlan gyorsasággal elfogadta a rendeletet, de teljesen egyetértek azzal a véleményével, hogy ami a tanúsítványt illeti, hasznos természetesen a közös munka, és jobb eredményeket is lehetővé tesz. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy a decemberi tanács koreper szinten informálisan elfogadta karácsony előtt a tanács megszavazta az általános rendelet keretét, ami a hozzájárulási eljárás szakaszába léphet, tehát a tanács nagyon gyorsan lépett, és remélem, hogy ha az intézmények jól együttműködnek, akkor ez a rendelet minél előbb elfogadásra kerülhet. Még egy dolgot szeretnék említeni, a zöld zöld gazdaság helyzete. Ez összefügg a klímaváltozással is, de azt hiszem, hogy az üzleti lehetőségekről nem beszélünk eleget, amit a gazdaságok zöldebbé tétele kínálhat. Amikor arról beszélünk, hogy 9 milliárd eurót fordítunk az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrások használatára három évvel ezelőtt, akkor ezzel már tulajdonképpen hozzájárultunk ezekhez az üzleti lehetőségekhez. Júniusban Svédország északi részén egy konferenciát szervezünk a, kifejezetten az üzleti lehetőségekről, a gazdaságok kizöldítése révén tehát a klímaváltozásról ez alkalommal is eszmét cserélhetünk. Nagyon óvatosan kell azonban ezzel bánnunk, hiszen az egyszerűsítés nem jelentheti a költségvetési szabályok áthágását, vagy fel az ellenőrzés fellazulását, nyilván nem lehet ez a célunk. Az egyszerűsítés csökkenti a tévedés, a hiba lehetőségét, hiszen a bonyolult eljárások gyakran eleve hibát szülnek. Tehát az, a tévedések, a hiba arány is csökkenni fog, de természetesen a költségvetési szabályokat ez semmiféleképpen nem fogja érinteni. Ami Magyarországot illeti, egy általános megjegyzéssel válaszolnék. Itt most a tanács és a parlament rendeletéről beszélünk, de van egy bizottsági rendelet is. A változás tükrében fog ez megszületni. Tehát a módosítások eredményeként meg fogjuk vizsgálni egyidejűleg azt is, hogy hogyan lehet tovább egyszerűsíteni a bizottság rendeletét. Tudom, hogy számos olyan kérdés van, ami önt, önöket kifejezetten érint ezzel kapcsolatosan. Ami a szociális alapot illeti, ha jól értem, a tagállamok hozzáállását és a bizottság felelőseinek munkáját. Itt egy teljes filozófiai váltás történik majd nem tudom, hogy a jövőben ez hogyan kerül majd napirendre, de remélem, hogy napirendre fog kerülni ez a kérdés. Itt elsősorban a gyorsaságról volt szó, a felhasználás felgyorsításáról, és nem a filozófia megváltoztatásáról. Rátérve a programozás, a program készítésre, és ez összefügg az előző megjegyzéssel is, természetesen nyitottak a programok. Egyes tagállamok nem helyeztek elő hangsúlyt bizonyos kérdésekre, amelyek különösen fontosak a válság helyzetben. Tehát ezt igyekszünk majd minél előbb megtenni, ugyanakkor viszont arra vigyáznunk kell, hogy az alapvető irányvonalat ne változtassuk meg, ami nem más, mint a gazdaság zöldebbé tétele, e felől nem akarunk el, vagy ettől nem akarunk eltérni, de azt meg kell vizsgálnunk, hogy a programokat hogyan lehet úgy módosítani, hogy a KKV-k számára kedvezőbb legyen, illetve az infrastruktúrális és energia szempontokat is figyelembe vegye. Itt eh, elhangzott, hogy az elmúlt eh, tíz napban öt régióban jártam, idén valóban, de összesen 240-et látogattam meg a 271-ből. Itt most nem csak arról van szó, hogy öt régió egyetért, hiszen minden irányító szervezet a régióban ismeri a lehetőségeket. Még ha nem is született döntés, de tudják, hogy milyen irányban dolgozunk. És ahogy a miniszter úr is említette, Szeretnénk arra sarkalni a tagállamokat, hogy ezeket a lehetőségeket aknázzák ki, használják ki. És önöket is kérnénk, hogy a választó kerületükben legyenek önök is aktívak e tekintetben. Tehát a programok módosítását meg, vagy felülvizsgálatát meg fogjuk tenni minél előbb, de számos esetben az operatív programok oper, ö, stratégiai jellegűek, nem eléggé részletesek. Számos prioritással kapcsolatban a jelenlegi programok rendben vannak. Két harmaduk bővítést, úgyhogy az év első felében várhatóan ezeknek a programoknak a kihasználtsága javulni fog. Tehát körülbelül ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen. Hát jelentősen meghaladtuk az előirányzott időt, de azt hiszem, hogy volt ennek értelme. Szeretném tehát megköszönni, hogy mindkét előadónk is sokáig rendelkezésre állt. Ezt a napi rendi pontot ezzel tehát kipipálhatjuk, és a következőket elmondanám. Most lesz egy első eszmecsere, mégpedig azon jelentésekről, amelyek az általános rendelet reformjáról szólnak, illetve a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak készített véleményről. Így tehát úgy gondoljuk, hogyha a koordinátorok is ebben megállapodnak egyébként ma délután, és aztán pedig a szakbizottság egésze, úgy gondoljuk, hogy szakbizottságunk egy rendkívüli ülés keretében tud szavazni március 9-én. Úgyhogy így módon tehát az ütemtervet be tudjuk tartani, amelyet a tanács és a bizottság javasolt. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Kedves kollégák, egy kicsikét előre haladtunk már az időben, de szeretnénk folytatni a napi rendet az ötös ponttal. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és Kohéziós Alap a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések a jelentéstevő García Pérez asszony, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, valóban az előző pontban már gyakorlatilag a módosítási javaslatokat megvitathattuk a jelenlegi gazdasági válság helyzet fényében. És itt pedig már fölvetettem azt, ami véleményem szerint az alapkiinduló pont. Köszönöm, elnök úr. Illetve ennek a szakbizottságnak a terve, hogy intenzívebb módon vegyen részt ebben a munkában, a javaslatok kidolgozásában, ugyanis valójában most már nagyon kevés dologgal járulhatunk hozzá. Ami az általános rendelet módosítását, illetve reformját illeti, elmondanám, hogy itt most csak egy beleegyezést tudunk adni, nincsen lehetőségünk arra, hogy bármilyen változással, változtatással eszközöljünk a rendelet módosítás tekintetében, hanem az egyetlen lehetőségünk az, hogy kimondjuk, egyetértünk vagy nem értünk egyet. Ahogyan a biztos asszony is elmondta, Meglepő volt ez a gyorsaság, amelyel valamennyi tagállam megállapodásra jutott ezen rendelet tekintetében, a rendelet módosítás tekintetében. Itt tulajdonképpen ez a lényege, hogy felgyorsítsák annak lehetőségét, hogy a tagállamok ezen alapok irányítását megvalósítsák a kohéziós, illetve a régiófejlesztési alap esetében egyaránt, mégpedig az előleg fizetés kibővítése lehető, lehetőségével, illetve egyéb alapkezelési módszerekkel felveti annak egyszerűsítését, hogy pontosabban meghatározza az általános költségeket, mint támogatható költségeket, és felveti a az állami segítségnyújtással kapcsolatos kérdéseket, a nagy projekteket, az előlegfizetés lehetőségét, és a kérdés az, hogy most vitát nyitunk-e erről a témáról, vagy sem. Hát vannak olyan pontok, ahol többen egyetértünk, vannak olyan pontok, ahol kevesebben. Az lenne a lényeg, hogy egyes egyéb módosításokat is belevehessünk a szövegbe, amelyek ezt a célt erősíthetik, tehát hogy nagyobb mértékben mobilizáljuk az alapok kezelését, irányítását. Például az auditálási kérdések meghatározásával, és meg egyensúlyt kívánunk találni az alapok kezelése átláthatóságában, illetve felgyorsítani azok végrehajtását, de igazság szerint ez a vita nem annyira hasznos számunkra, hiszen ebben az esetben az egyetlen lehetőségünk az az, hogy egyetértünk vagy nem értünk egyet a rendelet módosításával. Én magam azt gondolom, hogy felelősség teljesen, igenis, egyet kell értenünk ezzel a módosítással, ugyanis a rendelet módosítást javítani lehet, hogyha, ahogyan azt a biztos asszony is elmondta, ez a munkacsoport dolgozik az egyszerűsítés, illetve a rendelek javítása terén. Jelen pillanatban egy olyan helyzetre kell reagálnunk, amely egy nagyon elmélyült válsághelyzet, és ezért pedig felelősen kell eljárnunk, nem szabad akadályt gördítenünk a módosítás útjába, lehetővé kell azt tennünk, hogy ez a lehető leghamarabb megvalósuljon, és arra biztatom a képviselőket, hogy legyenek felelősek, és valamennyi követ mozgassanak meg azért, hogy ez a gyors módosítás megvalósulhasson. Így módon meg ugyanis elérhetjük azt, hogy Európa enyhítse a jelenlegi gazdasági válság kihatásait. Köszönöm szépen. Köszönöm, Perez asszony. Ez egy nagyon fontos jelentés szerintem. Ma azonban az eszmecsere kapcsán ki kellene használnunk azt a lehetőséget is, hogy bizonyos utalásokat tegyünk arra, hogy Februárban kerül bemutatásra ez a jelentés, és márciusban szavazunk. Ki jelentkezik? Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevőként a frakcióm nevében ennek a jelentésnek a témájában szeretnék választ adni, illetve kitérni egy kicsit arra, hogy amit Perez asszony az imént elmondott, az hogyan néz ki. Nem a leghatékonyabb eljárást látjuk jelen pillanatban, mert a módosításokat nem tudjuk előterjeszteni. Hübner asszonytól azt hallhattuk, hogy az Európai Bizottság, illetve a tanács azt szeretné elérni, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni, és szeretnék ösztönözni az optimista és gyors megoldást javasolóknak a munkáját a gazdasági válság mielőbbi megoldására. A bizottsági javaslatra mondhatunk igent vagy nemet, de ettől függetlenül szeretném elmondani a következő gondolatot. El kell fogadnunk azt, hogy a bizottsági javaslat kellően jó, megfelelő, illetve jó irányba mutat. És lehetővé teszi, hogy a leggyorsabban reagáljunk. A kohéziós politika rendkívül jó eszköz arra, hogy a tagállamok éljenek vele. Ahogyan említettem, ez a javaslat egyszerűsíti az eljárást, és könnyebben felhasználhatóvá teszi az eszközöket. Az európai források könnyebben felhasználhatók, illetve a beruházások gyorsabban haladhatnak a kohéziós politika keretében. Úgy gondolom, hogy el kell ismernünk, hogy jó irányba haladunk, jó úton vagyunk. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ezek a javaslatok gazdasági kilábalásra törekednek, illetve fel, a fellendülést szolgálják. Ez a vélemény a frakciómnak, és szeretném kérni, hogy támogassák a javaslatot. Dankeschön, Frau. Köszönöm, Jeleva asszony. Stiller asszony a következő. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a jelentéstevőnek is, illetve az előttem szólónak a hozzászólását. Tudom, hogy ez egy kicsit frusztráló helyzet, ugyanis több időt szerettünk volna, de az idő mindig szűkös. Amikor a struktúrális alapokat megvalósítókkal beszélek, szeretnénk most egy példával élni. Ha azt mondjuk, hogy a pénz 44%-a Európából származik, amihez a tagállamoknak 56%-ot kell adniok. Ha ez most 55% európai forrás és 45% nemzeti forrásra módosul, akkor ez már lehetővé tesz valamit. Az ön véleménye szerint a strukturális alapok lehetővé teszik ezt a változást, és valóban lehetővé teszik-e az új munkahelyek teremtését az ilyen aránymódosítások. A kis vállalkozások számára gyakorlatilag lehetetlen ma, hogy forráshoz jussanak, vagy vállalkozásokba fogjanak, munkahelyet teremtsenek. Tehát a jelentéstevőt szeretném megkérdezni, hogy ez a javaslat segíte a strukturális alapokban ezt a szempontot erősíteni, és szeretném megköszönni az eddig elvégzett munkáját. Köszönöm, Stiller asszony, Kahnbach asszony. Köszönöm, elnök úr. Túl sok